Uh, Kedves kollégák, mindenki foglalja helyet, kérem. Can you please, uh... Kérem, mindenki foglalja helyet, és csukják be az ajtót. Okay, please take your seats immediately. It's a hearing. Kérem mindenki azonnal foglalja helyet. Ez meghallgatás most. Okay, good evening everyone. Jó estét kívánok. Nagyon szoros napi rendünk van, szorít az idő, és már pár perc siúszásban is vagyunk sajnos. Úgyhogy ugorjuk át az udvariaskodást, és kezdjünk hozzá voltak éppen a meghallgatáshoz. Először is szeretném üdvözölni mindannyiukat, és a biztos jelölt asszonyt, Reikers asszony, valamint a e, itt levő három szakbizottság elnök társait, társ, elnök társaimat. A július harmadik levélben Barozó elnök azt jelezte, hogy amennyiben jelölhet, akkor az igazságügy, alapjogi és állampolgári ügyek tárcáját Reichertz asszonynak jutatja. Szóda úrral tárgyalva, illetve a Júri Szakbizottság elnökével, Garcia Pérez eh, úrral és a, a, a Nőjogi Bizottság elnökével találkoztunk. Ezen az egyes szakbizottság koordinátori szólalhatnak fel a három elnök által megállapított időrendben, a elnökök értekezete úgy döntött, hogy a három szakbizottság által szervezett meghallgatást nem lehet hosszabb 90 percnél, úgyhogy úgy kell megosztjuk a kérdéseket, válaszokat, hogy csak a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket ezen. Elnézést kérek a szakbizottsági tagoktól, a három szakbizottság tagjaitól ezért a korlátozott meghallgatásért, de ez egy átmeneti biztosi poszt, ezért így került meghatározásra a vonatkozó szabályrendszer, ami egyébként nem lesz precedens a többi meghallgatást a rendes menetben szervezzük majd meg. Ügyrendi kérdésben, ha kérsz, ott kérem jelezze, hogy ki jön? Melyer asszony, parancsoljon. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben uh, Vicky Meijer. Um, ik ben uh, parlementslid namens de Partij voor de Vrijheid. Köszönöm szépen, Vicky Meijer vagyok, a Szabadságpárt képviselő vagyok. Még nincs frakcióm. Levélben éltem panasszal, amiatt, hogy nem tehettem fel kérdést. Szeretném megerősíteni ezt a panaszomat. Mi frakció nélküli képviselők is kell, hogy kapjunk lehetőséget kérdések feltevésére. Okay, thank you for putting your... Köszönöm, hogy jelezte ellenvetését, ilyen udvariasan és hatékony módon lejegyeztük. Szoboda úr lesz az első, aki nyilatkozattal él. I would also, uh, I would also like... Köszönöm, én is szeretném üdvözölni a Jőrészek Bizottság tagjait, a Libeszek Bizottság tagjait, és a Nőjogi Bizottság tagjait. Ám mindenek előtt természetesen Martin Reichertz asszonyt, a jelölt biztost. Szeretném hangsúlyozni, hogy az együttműködés a szakbizottságoink között rendkívül fontos ebben a kérdésben is, hiszen vannak átfedések a hatásköreink között, mert a három szakbizottság hatásköre között. Vannak olyan felül, részei az ön a tárcájának, amelyek a Juri bizottság hatáskörébe esnek alapvetően, például a polgárjog, a családjog, a magánemzetközi jog kérdései. Ezek azok a területek, amelyekre a Júri Bizottság tagjai koncentrálnak majd kérdéseikben. Azt mondjam, biztos vagyok abban, hogy megválasztása esetén az önnel együttműködés olyan ugyanolyan gyümölcsöző lesz, mint korábban Reding asszonyjal volt, aki ezt a hivatalt betöltötte. Az idő hiány, itt zárnám, is és Garcia Pérez asszonynak adom meg a szót a Nőjogi Bizottság részéről. Gracias, presidente. Eh, buenas tardes a todos los colegas, a todas las colegas. Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is a kolléganőket és a kollégákat. Szeretném üdvözölni Reichertz asszonyt. Én a nő ügyi bizottság elnöke vagyok, és remélem, hogy sok közös pontot találunk majd munkánk során. Abban az időben, ami rendelkezésünkre áll, olyan kérdésekről szeretnénk beszélni, amelyek számunkra nagyon lényeges. Tehát például a gender politikáról, amelynek minden európai politikában jelen kell lennie. Nagyon fontos, hogy fellépjünk a nemek közötti erőszak ellen, nagyon fontos az anyavédelem, nagyon fontos az, hogy a vállalatok vezetőségében is megfelelő számban legyenek nők. Nagyon fontos a nők helyzete a válság alatt nagyon fontos a reproduktív egészséghez fűződő jogok. Ezek a szakbizottságunk, szakbizottságunk prioritásai. Ma pedig a koordinátoraink szeretnének feltenni ezeket, ez a témákhoz kérdéseket feltenni. Köszönöm, és várom a kollégák felszólásait. Köszönöm szépen, Rachel. Most pedig a kérdések kerül sor miután megtette nyilatkozatát, utána pedig a LIBE bizottság részéről teszünk fel kérdéseket, tehát egy 10 perces felszólalásra van most ideje, tehát öné a szó. Tisztelt elnök urak, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy franciára váltsak, mert a jogászi képzésem francia nyelven történt annak idején úgyhogy csak a bevezetőmet szerettem volna angolul megtartani figyelmeztetésképpen. Vivian Redding asszony európai parlamenti megválasztását követően ülhetek ma itt, úgyhogy engedjék meg, hogy gratuláljak neki ehelyt. A meghallgatásom különleges körülmények között történik, hiszen meglehetősen rövid eh, időre vagyok itt az új bizottság kijelöléséig, és ez egy komoly kihívás, egy olyan számomra nagyon fontos feladat, amelynek a jelentőségét teljes mértékben átlátom. És Reding asszony a folyamatosságot jelképezi, ez már öt éves hagyományt jelent az esetemben, úgyhogy a mindennapokban én most már 30 éve képviselem a különböző európai ügyeket, illetve dolgozom ezen a területen. A biztosok kollégiuma előtt is ebben a minőségemben hm, fogok majd szerepelni, és ennek egyében jöttem ma el. Természetesen fontosnak tartom a parlamenttel a folyamatos párbeszédet, amely a demokratikus, hatékony ellenőrzést szolgálja. És a megfelelő területre vonatkozó kérdések ügyében, attól függően, hogy Barozó elnök úr milyen területet oszt majd rám, a különböző területeket legjobb tudásom szerint fogom képviselni. A nőjogokat tekintve azt gondolom, hogy az intézményi és a szakmai hátteremre támaszkodva szorosan egyeztetek majd önökkel. Nagyon komoly előrelépésre került sor az igazságügyben, az európai polgárok, illetve a növekedés érdekében, és ez konkrét eredményeket is jelentett nem csak a polgárok, hanem a vállalkozások számára is. Például a családi élet elősegítését tűzöm ki egyik fontos célomnak, határon átnyúló jelleggel. Úgy gondolom, hogy legyen egy minimális jogosultság minden polgár számára, például az igazságügy területén a tolmácsoláshoz való hozzáférés, az ügyvédhez való hozzáférés jogára gondolok. Nagyon fontosnak tartom a KKV-k és a vállalkozások érdekeinek az elősegítését. Önök nemrég szüntették meg a hosszú és költséges európai exekatúrát, amelynek az lett volna a célja, hogy kölcsönösen el tudják ismerni az igazságügyi határozatokat. Nagy előrelépést könyvelhettünk el a Lisszaboni szerződés hatába lépésével is, a polgári és a társasági jog, valamint a büntetőjog területén szintén nagyon komoly jogi haladást tudunk magunk mögött, felhívom a figyelmet az alapjogi kartára, és ennek minden területen megvan a maga jelentősége. Tehát óriási az alapvető értékeknek a fontossága, ezeket kell védni. Az olasz soros elnökség ezen a területen szeretné előrevinni az ügyeket, szorosan együttműködve a tisztelt házzal. Ma a következő témákról szeretnék beszélni. Egyértelműen kifejtették, hogy ambiciózus reformokat szeretnének az adatvédelemben európai szinten látni. Ezt prioritásnak tekintjük. A következő hónapokban közös cél, hogy a lehető legjobban előkészítsük a trialógust a bizottság és a parlament közötti együttműködés ebben a témában kiválóan alakult az eddigiekben is. A következő hónapok során az önök támogatása elsődleges fontosságú. Aztán az Egyesült Államokkal való együttműködés szintén egy aktuális kérdéskör, és ezért is döntő az adatvédelem rendezése. Ami a rendőr, illetve az igazságügyi együttműködést illeti, ott is fontos ez, de ugyanígy a magánadatok illetve a kereskedelmi adatok cseréje során is. Az Egyesült Államokkal a reciprocitás, a kölcsönösség elve alapján működünk együtt, és ezt a legutóbbi júniusi Európai Tanács is kifejtette Morales úr kiváló jelentést készített erről a témáról vállalom, hogy ebben a témában támogatni fogom majd a későbbi helyzetjelentéseket is, illetve folyamatos friss információkat fogok majd önöknek szolgáltatni, ami a Safe Harbor, eh, a védett kikötő területét illeti az adatvédelemben. Én azt gondolom, hogy mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy a Safe Harbor területet megvalósítsuk, és az Egyesült Államokkal az együttműködés a személyes adatoknak a messze menő tiszteletben tartása mellett folytatódhat csak. Aztán a gazdasági növekedés szolgálja a fizetésképtelenségre vonatkozó szabályrendszer. Ez integráns része az európai jogszabályoknak, és az a cél, hogy megőrizzük a munkahelyeket, talpon tartsuk a vállalkozásokat. A tanács és a parlament úgy gondolom, hogy trialógusban megállapodásra jut majd az Európai Parlament fejle, európai ügyészség kialakítása és a munkának a szabályozása szintén meghatározza a jövőt tekintve. Az olasz soros elnökség egyik prioritásáról van szó, és az Európai Tanács a maga részéről teljes mértékben támogatni fogja ennek a kialakítását. Aztán a csalás elleni szabályokra hívom fel a figyelmet, ezen együtt kell majd dolgoznunk, ezt a csomagot az Európai Ügyészség fogja végül a gyakorlatban érvényesíteni. Említettem a tájékoztatáshoz, az ügyvédhez és a tolmács tanácshoz való jogot az eljárás során. Ez valóban egy közös alap kell, hogy legyen a büntető igazságügyben. Az ártatlanság védelme, a jogsegélyhez való jutás, illetve a gyermekeket támogató intézkedések alapozzák meg ennek a területnek a működését. Aztán nagyon fontosnak tartom, hogy az igazgatóságokban, a vállalat igazgató tanácsokban a nők kellően képviselve legyenek, ez fontos az esélyegyenlőség és a gazdasági fejlődés szempontjából is, hiszen már kimutatták, hogy a vállalatvezetésben a férfi-női egy egyensúly az a versenyképességre és a hatékonyságra is jó hatással jár. Aztán a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség az Európai Bizottság számára. Nagyon fontos célkitűzés a következő ciklus éveire, tehát a nők elleni erőszakot meg kell szüntetni, a gyűlölet beszéd ellen fel kell lépnünk, a romák és az LMBT közösség jogait elő kell segítenünk. A luxemburgi ügyeket képviselve, az eddigi munkámban is igyekeztem az esélyegyenlőséget előre mozdítani európai szinten, és a bizottságban és ezt fogom képviselni. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden európai polgár egyenlő mértékben hozzájusson ne csak az esélyekhez, hanem az európai szolgáltatásokhoz, és minden energiámat erre a területre fogom majd összpontosítani. Az átláthatóságot nagyon fontosnak tartom a jogszabályalkotásban, és az Európai Parlamenttel való együttműködés egy kiemelt terület számomra. Köszönöm szépen! Um, köszönöm szépen, Reichertz asszony. Most pedig várom a kérdéseket. Az első kérdés a néppárt LIBE koordinátorái, Mónika Holmájeri. Tehát Mónika. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt az első kérdésem a következő az adatvédelemre vonatkozik, konkrétabban pedig az a problémám, hogy egyrészt a digitális technológia kulcs szerepet játszik az új munkahelyek teremtésében, nagyon fontos a növekedés tekintetében is. Azonban eh, jelentkezik egy probléma, a Google ban. Hiszen a Google monopólium, a Google szortíroz az információkat, torzítja a piacot. Azonban arra is nagyon figyel, hogy a kis középvállalatok ne érvényesülhessenek a piacon. Tehát ez egy tipikus monopól helyzetben lévő vállalat. Milyen javaslatai vannak ebben a tekintetben, hogy a Google-t esetleg jogilag is felelősségre lehessen vonni, vagy pedig, hogy az együttműködésbe hogyan lehetne nagyobb igazságosságot belevinni. Ebben az összefüggésben az ilyen monopolisták, mint a Google, önkényesen bánnak az adatokkal, önkényesen szabják meg a feltételeiket a fogyasztók számára. A kérdésem lényege pedig az lenne, hogy milyen lehetőséget lát arra, hogy az ilyen eh, monopól helyzetben lévők ne élhessenek úgy vissza az adatokkal, ahogy csak akarnak. És eh, hogyan lehetséges piacra jutniuk ott, ahol másoknak nem lehetséges? Van még egy kérdésem? A kölcsönös együttműködés a határokon átnyúló módon. Ez nagyon fontos, főleg a súlyos bűncselekmények esetében. A kérdésem az lenne, hogy itt a közös nyomozó csoportok hogyan működhetnek, működhetnének kevésbé bürokratikusan, ami azt is jelenteni, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal pontosabban együtt működhetnének. És elképzelhetőnek tartja a permanens, tehát a hosszabb ideig tartó nyomozó csoportok létrehozását. Ezen kívül még problémát látok a nyomozati eredmények, a bizonyítékok elismerésénél is, amennyiben határokon átnyúló eljárások vannak. Milyen eh, javaslata lenne, tehát főleg a büntetőjog területén, a bűnüldözés területén, hogy hogyan enyhítenénk a határokon átnyúló nyomozás administratív terheit. Lenne még egy kérdésem az Olafhoz, hiszen igazolást nyert a vizsgálatok során, hogy az Olaf, főleg a főigazgató, Kessler úr és néhány mások is súlyosan megsértették az emberi jogi kartát. Ezen kívül a 2001 per 45-ös szabályt. Hiszen úgy jártak el, hogy mások magánéletét nem tartották, hogy mondjuk úgy szentnek hogyan szeretné elérni, hogy az Olaf, a főigazgató és az Olaf személyzete teljes mértékben ügyel, figyel az emberi jogokra, és hogy teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi jogokat, amennyiben vizsgálatot folytat. Hogyan garantálná azt, hogy az Olaf is betartsa az összes szabályt, amely rá vonatkozik. Az Eurojustra is lenne egy kérdésem, főleg az európai ügyész személyére. Tehát az Eurojust nem kap további forrásokat. Hogyan vállalhat úgy további feladatot, hogy források nem jutnak? illetve plusz források nem jutnak az Eurojusthoz. Tehát hogyan képzeli el a európai tagállamok számára a hozadott értéket, amennyiben ez nem jár több pénzzel? És most kolléga nem teszi fel a néppárt második kérdését. Köszönöm szépen. Az adatvédelemre szeretnék most koncentrálni. Március 12-én az Európai Parlament megfogadott, megszavazott első olvasatban egy jogalkotási javaslatot. Azóta a legutóbbi görög elnökség alatti, mert is igazságügyi ülésen is tárgyaltak az adatvédelmi rendeletről, és pedig itt is egy egyablakos rendszerben szerettek volna megállapodni. Úgy néz ki, hogy az Európai Parlament és a tanács álláspontja közelít egymáshoz, ez pedig eh, nagyon eh, közel áll az Európai Bizottság eredeti javaslatához. Tehát hogyan eh, szeretne a bizottság úgy elmozdulni, hogy egy realisztikusabb ütemterv legyen? Ezen kívül rákérdeznék az európai-amerikai tárgyalások során az adatvédelemre, hiszen az adatvédelem fontosságát említette a felszólásában is. Tehát hogyan tükröződik majd a bizottság és a tanács álláspontja az adatvédelemben? A USA az NSA programjáról is nyilatkozott. Március 12-én az Európai Parlament elfogadott erről egy állásfoglalást, és elfogadott ugyanígy ebben egy állásfoglalást az adatvédelemről, és itt az Európai Unió azt követelt, illetve az Európai Parlament, hogy az Egyesült Államok hagyjanak fel az eddigi gyakorlatukkal, és egy új keretet javasol, hogy az Európai Unióból hogyan lehet adatokat továbbítani az Egyesült Államokba úgy, hogy megfeleljen ez a transfer az európai jogszabályoknak és adatvédelemnek is. Mit szeretne tenni e- ebben a tekintetben? Ugyanúgy visszatérek erre az állásfoglalásra. Az Európai Parlament felszólítja a bizottságot, hogy jogalkotási javaslatot tegyen abban a tekintetben, hogy európai szinten is garantálja az adatok biztonságát. Tehát, hogy eh, az Európai Unióból ne kerüljenek ki olyan adatok, amelyek érzékenyek. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy tartott az időt. Következő kérdés sor a LIBE koordinátora Birgit Zibel asszony részéről hangzik el 6 percben. Köszönöm. Reichert asszony, olyan biztos szeretnénk látni, ugye olyan biztosat keresünk, aki viszonylag rövid időre tölti be ezt a posztot, ezért Három témára korlátoznám a kérdésemet. Én is az védelemmel kezdeném, a parlament nagy többséggel, frakciókon átnyúló módon hozott állásfoglalást, és ezt a tanács blokkolta el le. Azért bosszantó ez, mert nap mint nap az interneten újabb és újabb fejleményeket látunk, és nem tudjuk leszabályozni ezeket a fejleményeket ezt részben vállalatok, részben kormányok, meg részben titkosszolgálatok élnek ezekkel a hézagokkal. Hogyan tud gondoskodni, hogy a tanácsnak ez a blokja feloldódjék a jogalkotással szemben? Az is fontos ez a kapcsolatban, és ott államokkal az adatcsere keret megállapodása a eljárásokban hogyan alakul. Számunkra mindig világos volt, hogy ez a megállapodás, ha egyszer létrejön, mindenképpen egységes és hatékony jogsegélyt kell nyújtson az Európai Uniós polgárok számára is, ezt kell, hogy tartalmazza. Ön milyen lehetőséget lett annak garantálására, hogy egy ilyen, ez a megállapodás nem a parlament háta mögött történik, és a parlament követelései érvényesülnek. Utolsó pont adat, védelemmel kapcsolatban a Safe Harbor megállapodás. Nagyon sok képviselőtársam számára már önmagában ellentmondás ez, már az, hogy az adatok éppen az, ezekben az, a biztos uh, kikötőkben nincsenek biztonságban szerintünk. Az Európai Bizottság úgy bejelentették, először felül is megvizsgálja majd a kérdéskört. Önnek lesz alkalma az alternatív korrekciókra ezen megállapodás ügyében, vagy lesz-e megállapodás az egész szefát kihajítani és más módon szabályozni és biztosítani ezeket a garanciákat. Aztán nagyon fontos még a jogállamiság és az alapjogok érvényesülése. Ez ennek végrehajtása nyilvánvalóan a tagállam feladata, ami értékeinket a szerződések rögzítik, az alapjogok kartája ezen túl, ez kell garantálja és biztosítsa azt, hogy a tagállamokban töltik fel úgymond hússal és vérrel ezeket. A bizottság csak egy, egy scoreboardot működtet, ám az európai gazdasági szemeszter összefüggésére koncentrál, és a büntetőjog ezen kívül áll. Az sajnálatos, és a büntetőjog kapcsán biztos tenni el azt, hogy az eljárási jogok és a, a jogállamiság védelme megvalósul nem csak az áldozatokkal szemben, hanem a gyanúsítottakkal szemben is érvényesülnek ezek, az, e, ezek a jogok az elvárások kereteiben. Ön milyen lehetőséget lát arra, hogy nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy minden tagállam önkéntesen vállalja ezen értékek képviseletét, végrehajtását minden területen, tiszteletben tartsák ezeket, végrehajtsák, és minden állampolgár alapjogai ne csak írott malasz maradjanak, hanem valóban végrehajtásra kerüljenek a tagállamokban. Az alapjogok kérdésében természetesen közvetlenül foglalkoznunk kell a diszkrimináció kérdésével is, nagyon sok területen felmerül ez a téma, amelyek bennünket foglalkoztat. A bevándorlók jogaitól kezdve a kisebbségek jogain át, van egy romes stratégiánk, ami... ám kiterjed ez a téma a származás, a vallás szerinti hátrányos megkülönböztetés témájára. Az Európai Unióban vannak bizonyos irányelvek, amelyek a diszkrimináció okait feltárják, illetve tiltják, ám a diszkrimináció tiltása nagyon konkrét egyes életkörülményekre korlátozódnak, különösen a munkerőpiacon, ám hiányzik itt is egy közös, átfogó megközelítés, amely mindenféle megközelítést mindenféle élethelyzetben tiltana. Itt is az a benyomásom, hogy egy ilyen átfogó diszkrimináció ellenes szabályrendszer folyamatra vonatkozó folyamat elakadóban van a tanács körében. Négy hónap. Hát ez nyilván, hogy a, a, a fából vaskarikát készítés feladata lenne, ám bizonyal vannak legalább elgondolásai arról, milyen lépéseket lehet tenni, hogy a tanácsot rászorítsuk arra, hogy szedje össze magát ezen a területen is, és lépjen előre. Szerintem ezek vannak azok a lényegi kérdések, amelyek figyelmet érdemelnek az ön részéről. Thank you, Brigitte. It is only four months. Can... Köszönöm szépen. Ez, mivel csak négy hónapról van szó, akár el is mehet, hogyha kíván. Most jön az ECR frakció a maga kérdéseivel, Timoli Kölkop azt kérdezném öntől, hogy Holmeier asszonyra emlékeztetve a közös vizsgáló csapatok, csoportok témavezetője voltam jelentéskészítőként, és igazából nem látom azt az együttműködést európai szinten, amit szeretnénk a, nyomozati csoportok esetén látni. Aztán, ami az iraki és a szíriai instabil helyzetet látva kikívánkozik belőlem, az ISIS előre nyomul, és a kérdésem az, hogy a rendőrségi adat csere hogyan fog majd alakulni, és az unión kívüli területen hogyan látja a prioritásokat. Aztán az európai elfogató parancsnak a prioritása hogyan érvényesül majd az igazságügyben és a belügyben. A bizottságtól szeretnék konkrét vállalást hallani a reformcsomagokat, terveket illetően, és itt az európai elfogadó parancsra is gondolok. Szerintem ezt jelentősen át kell alakítani. Aztán attól eltekintve, amikor az ember jogázik, Ráhertz mondja, úgy tudom, hogy jogázik, szerettem volna rákérdezni, hogy a legutóbbi ö, bírósági határozatot hogyan látja az adat elfelejtésekhez fűződő jogra, és különböző erőszakos bűnözők kérték, hogy a nyilvántartásból töröljék a rájuk vonatkozó adatokat, illetve egyéb kényes ügyekben is felmerül, hogy az adatok törlése káros lehet. Tehát az álláspontját szerettem volna megkérdezni. Meglehetősen ködösen fogalmaz az Európai Bíróság, és kérdés, hogy a közügyet mennyiben szolgálja a bíróság határozata. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Timothy. A biztos jelölt asszonyt figyelmeztetem, hogy a jog, jogára vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni. Most pedig Cecilia Malmströmnek adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen a szót, illetve a biztos jelölt asszonyt is szeretettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van ma este. Az Európai Unió csak közös értékrendel rendelkező polgárokat foghat össze, és úgy gondolom, hogy ez kell, hogy legyen az együttműködésünk záloga, és az unió jövőbeni működésének a kulcs tényezője is. A kérdésem az, hogy megfelelő határozottságot mutat-e majd az alapvető jogok érvényre juttatása terén, akkor is, amikor a tagállamok ellen fel kell lépni, hogyha nem teljesítik a szerződésből fakadó alapjogi kötelezettségeiket, és a jogállami vállalásokat kötelezettségszegési eljárást is fontolóra venne a jogállamiságot, illetve az alapjogokat megsértő tagállamok ellen, például a vallásszabadságot, a sajtószabadságot, az igazságügy függetlenségét és az LMBT roma jogokat szeretném itt kiemelni. És azt is szeretném megkérdezni, hogy az igazságügyi pontrendszer ügyében szintén folytatja a megkezdett munkát, a bíróságok függetlenségét és a jogállamiságot tekintve. A harmadik kérdésem pedig, hogy mit javasol az alapjogok helyzetének a nyomon követésére a 28-ak Európai Uniójában. Köszönöm szépen. Thanks, Cecilia. And now... Köszönöm szépen, Cecilia. A LIBE koordinátor következik, Laura Ferrara, az EFDD frakció képviseletében. Reikertz. Köszönöm szépen. Jó esét, Reichert asszony. Egy ország civilizációs szintjét tükrözi az emberi jog védelme és annak szintje. Ebben jelenik meg a civilizáció szintje, és ez az egyén és a társadalom életére is kihat. A magánélet védelmet illetően az Európai Uniót nagy felelősség terheli a minimum normák meghatározása, és tiszteletben tartatása tekintetében a tagállamok körében. Jelenleg a tagállamok egy része elég messze áll attól, hogy ezeket az alapjogokat tisztességgel biztosítsa, és sok ember megalázó körülmények között kényszerül élni, sőt, akár kínzás áldozata is lehet. Ezért kell biztosítanunk azt, hogy ha valaki fogva tartott, akkor és ott esetleg zaklatják, vagy nem kap rehabilitációs program lehetőséget, akkor ez megfelelő figyelmet kapjon, és ezt korrigálják. Tudni, ez egy jelentős probléma, nem csak az úgymond rendes börtönökben, hanem a pszichiátriai elzártak körében is. Foglalkozni kell az alapjogok érvényesülésével, ön a Stockholm program elveit mennyiben tudja ehhez hozzáigazítani majd ezen követelményekhez. Köszönöm szépen a Libe koordinátor részéről. GUE képviselője Cornelia Ernst asszony kérhet fel egy percben. Köszönöm, mi is üdvözöljük Önt, Rejhet asszony. Örülünk annak, hogy itt kezd, ami körülben négy kérdésem lesz. Az első adatvédelem, erről már hallottunk. Mi az időterv, mi a menetrend? menetrendje önnek, és mi a bizottság menetrendje kiindultunk abból, hogy a tanács is hát átlép ezen a blokádon, és az irányelv, vagy a rendelet megvalósul. A második, az Európai Uniós polgárok ellen folyó tömeges kémkedés témája. Ön milyen intézkedéseket tervez az NSZ-vel kapcsolatban, és azokat az ajánlásokat végrehajtja, amelyeket az Európai Parlament kért, és vajon a biztonság vagy az alapjogok kérdéséhez tartozik ez ön számára? Harmadik dolog, az Európai Unió alapjogát is megsértik, Magyarországon is látjuk ezt, van egy Magyarország jelentésünk, a Tavares tollából, aztán van a Michel jelentés az alapjogok tárgyában. Kérdésem az, hogy ön mit tervez a végrehajtás tekintetében ezekkel kapcsolatban, és negyedik témán van egy kiváló a roma stratégiánk, a moromák elleni diszkrimináció sosem volt olyan erős az elmúlt években, mint éppen most. Ön ő ezt így rendben látja, vagy kötelező eszközöket is megcéloz aznak érdekében, hogy, le, hogy megszűnjön a romák elleni diszkrimináció. Köszönöm szépen. A következő kérdést a zöldek libe koordinátora teszi fel Sargentini asszony. És De képviseletben. Tehát a frakciónk részéről következőt kérdezném. Áprilisban kb. 4000 romát utasítottak ki a francia hatóságok. Mit javasol, hogy európai polgárok ellen ilyen ne lehessen még egyszer, hiszen ez a szabad mozgás ellen van. Utána pedig az LMBT személyek elleni diszkriminációról szólnék, az antiszemitizmusról, hiszen nagyon sok európai polgár gyűlölet beszéd, gyűlölet bűncselekmények alanya. Hogyan foglalkozna ezekkel a problémákkal? 2008 óta semmilyen haladás nincsen ezen a téren. A tagállamoktól én több segítséget kérnék, és mindenkiben megoldást szorgalmaznék. Nagyon sokan kérdeztek rá az adatvédelemre, most erre nem kérdezek rá, de hozzáfűzném, hogy volt egy eh, bírósági határozat, nem csak a Google határozat, de volt egy eh, adatvisszatartási is. És adatvisszatartási irányelv volt, igazából született egy e eh, magánélet direktíva, de néhány tagállamban még mindig vannak olyan jogszabályok, amelyek az európai jogszabályokkal ellentétben vannak. Tehát itt az európai bírósági határozat értelmében ter tervezhetnének a tagállamok saját, jog, saját nemzetállami jogszabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jan. Ez pedig a LIBE koordinátorok kérdéseinek a vége, most az ALDE koordinátorhoz értünk, de megkérném, hogy gyors legyen. Tehát köszönöm szépen a kérdések minőségét, a kérdések minősége nagyon jó volt, és szerintem teljesen jól átfogta a LIBE témaköreit. És most pedig megkérdez, megkérném Martin Reichertzt, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hatalmas a feladat. Ez nem négy hónap, négy év kellene. Minimum. Mindenképpen nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket. Nagy kategóriákba próbálom őket besorolni, hogy hatékonyabban tudjak választ adni, és elnézést kérek, hogyha nem bocsátkozom bele az apró részletekbe. Az idő sürget, úgy gondolom, hogy csak a legalapvetőbb vonatkozásokat eh, tudom kiemelni. A bevezetőmben elmondtam a számomra legfontosabb kiemelt kérdésköröket, az Egyesült Államokkal való együttműködést, a Google, a Microsoft és egyéb kérdéskörökkel eh, együtt értendő ez a terület. Igyekszem tehát válaszolni tömören Köszönöm szépen az elhangzott kérdéseket, amelyek jelzik, mennyire fontosak önök számára ezek az ügyek. A júniusi tanácsi csúcs alapján most már többet tudunk erről. Azt hiszem, hogy Szejfel asszony volt, aki feltette az erre vonatkozó kérdést, hogy hogyan fogom megvalósítani a tanácsi következtetések alapján az adatok védelmét a német hatóságok számára különösen sok gondot okozott ez az utóbbi időben. És felvetődtek a megoldandó kérdések, tehát nyilvánvalóan minél előbb el kell kezdeni a trialógust. Év végéig azt gondolom, hogy sort kell erre keríteni. A Google-re is kitértek az imént, illetve a Microsoft-ra is szeretném felhívni a figyelmet. Ez a két nagy vállalat komoly fejtörést okoz ellentmondásos kötelezettségek terhelik őket. Az amerikai és az európai jogszabály háttér eltér, ahogy hallhattuk is. Európában tiszteletben kell tartani az európai jogszabályokat, ugyanakkor az amerikaiak ragaszkodnak ahhoz, hogy hozzáférhessenek az adatokhoz. Számos alkalommal elővettük ezeket a kérdéseket, és az Európai Bizottság többször meg is ismételte, hogy a személyes jellegű adatokat nem lehet átadni. sem pedig hozzáférhetővé tenni közvetett vagy közvetlen formában. Tehát erre kell, hogy vonatkozzon az adatvédelmi megállapodás. A javasolt jogszabályi keret a következő. 2012-ben megszületett már az elképzelés a bizottságnál, Európában az európai adatvédelmi szabályokat kell alkalmazniuk a külföldi vállalkozásoknak is. Holmájer asszony kérdésére is ennyiben tudnék röviden kitérni, tehát az adatvédelmi csomag erre is vonatkozik. A Google-al kapcsolatban olvastam a frissebb cikkeket a sajtóban a hétvégén is, tehát itt alapvető jogokról van szó. És van egy egész sor olyan ügy, amelyet ki kell elemeznünk alaposan, és úgy gondolom, hogy ez egyik oldalon a tájékoztatáshoz való jog, a másik oldalon az adatvédelemhez függő, fűződő jogról van szó, ezt a két oldalt kell egyensúlyba hozni. És az Európai Bizottság fontosnak tartja a bírósági határozatot e tekintetben. Albrecht úr kérdésére annyit tudok válaszolni, hogy egy kis időt vesz majd igénybe, hogy alapvetően kielemezzük, átértékeljük az Európai Bizottság eh, részéről a bírósági határozatot, és ez egy nagyon fontos kérdéskör, tehát úgy látom, hogy egyrészt ehhez idő kell, el fogjuk végezni ezt a munkát, és a lényeg az egyensúly a két szempont között. Ábrecht eh, úr arra szólított fel, hogy függesszük fel az együttműködést az igényünk teljesüléseig, és azt gondolom, hogy valóban ez megfontolható. 13 ajánlás született, és löbáj asszony itt van velünk az ülésteremben, és azt gondolom, hogy a leghatározottabban kell fellépnünk a kötelezettségeiket nem teljesítő amerikai cégekkel szemben. Még nem találkoztam egyébként az illetékesekkel, mert nem volt rá időm, de úgy gondolom, hogy az átláthatóság felé haladunk, és hatékonyan igyekszünk majd feldolgozni ezt a feladatot. Tehát azt gondolom, hogy elég világos a bizottság álláspontja. Az amerikaiaktól a 13 ajánlás megvalósítását kérjük majd, és kérjük majd tőlük számon, hogy ez megtörténik-e. François Le Bay nem is tudom, hogy hogy áll most épp a tárgyalásoknak a menete, de ezt kifejtette már korábban, és ki is fogja fejteni az álláspontunk részeként. Tehát azt gondolom, hogy iktattam az önök észrevételeit és álláspontját, és ehhez fogom magamat tartani, mert itt nagyon fontos területről van szó. Tehát megvannak azok az elvek is, amelyek mentén a nemzetbiztonsági érveket kezeljük. Hát úgy gondolom, hogy a nemzetbiztonság az bizonyos kivételt jelenthet, de ez nem egy biankó csekk. Alapvető jogi elveket kell alkalmaznunk. Aztán az ernyő megállapodások, annyit mondanék erről a területről, néhány szóban, hogy itt is nagy előrelépést könyvelhetünk el. A bizottság és az amerikai hatóságok közötti tárgyalások során. Az amerikai hatóságok kötelezettséget vállaltak a következőkre, módosítják a jogszabályaikat, hogy az európai polgárok számára az amerikaiakkal legyen értékű jogokat biztosítsanak. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy jó fejlemény, és elősegíti a tárgyalások kedvező irányba való haladását is. A második témakörre szeretnék áttérni, igyekszem ezt következetesen eh, tenni. A szabad mozgáshoz fűződő jog kérdésköre a következő számomra. Ebből nem engedhetünk. A személyek szabad mozgása a négy alapvető szabadságjog egyike, és az Európai Unió egyik pillére. Tehát ez egy olyan elem, amelyből nem engedünk ezügyben, nem folytatunk tárgyalásokat. Ami az egyes tagállamoknak a helyzetét illeti, azt gondolom, hogy meg kell hallgatni ott is az állampolgárok részéről érkező igényeket, észrevételeket, és az Európai Bizottság konkrétan arra törekszik, hogy a visszaéléseknek gátat vessen. Itt a kényszerházasságok ügyére gondolok példaképpen, mert tudjuk, hogy ez valóban létezik még, illetve az érdekházasságok kérdéskörét kiemelten kezeljük. Azután az LMBT, illetve a romák elleni diszkrimináció ügyéről annyit szeretnék elmondani, hogy az Európai Bizottság a szerződések őre, és őrködünk az alapjogokon, az alapjogi karta természetesen folyamatosan alkalmazandó. Személy szerint is nagyon fontosnak tartom, ez egy kiemelt kérdéskör, és az európai jogszabályok nem véletlenül léteznek, teljes mértékben érvényt kell nekik szerezni a diszkrimináció elleni jogszabályoknak, az alapjogi karta valamennyi rendelkezésének, és az LMBT közösség egyike azoknak a közösségeknek, amelyekre vonatkozik a diszkrimináció tilalma. Tehát úgy gondolom, hogy itt a 19-es cikk rendelkezéseit kiemelten kell kezelni, érvényt kell szerezni ezeknek a jogoknak. Albrecht úr, teljes mértékben támogatom azt, amit elmondott. A romák kérdéskörét illetően a bizottság pozitív intézkedéseket tart fontosnak, és a tagállami problémákat, ügyeket meg kell hallgatni. Ez különösen fontos ezen a területen. Tehát a személyek szabad mozgása egy fontos szempont, a tagállami érdekek állnak a másik oldalon, és a kettő között kell egyensúlyt teremteni. Az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja a romák beillesztését, integrációját, a munkaerőpiacra, az oktatásba. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert hogyha megvalósul a roma integráció, akkor ez automatikusan rendez egy csomó fennálló problémát. Aztán áttérve a büntető igazságszolgáltatás kérdésére, ez is egy kiemelt kérdéskör számomra, az Európai Ügyészség egy kollégiumi keretben működik, ami azt jelenti, hogy a különböző tagállami bűnüldöző szervekkel, igazságügyi szervekkel együtt fog működni. A cél az, hogy együtt hatékonyan tudjunk dolgozni, és eredményesen kezeljük az előttünk álló feladatokat az egyes tagállamokban. Mit felejtettem ki? Ami a fogvatartottak jogait illeti, Ferrara asszony kérdésére szeretnék most kitérni. Ez egy olyan ügy, amely valóban nagyon fontos. Emlékeztetnék arra, hogy a jelenlegi helyzet egyszerűen sérti az ártatlanság vélelmének a követelményét. Tehát rendbe kell tennünk ezt a területet, mégpedig három keret határozatot kell a gyakorlatba átültetni. A tagállamok alkalmazni kötelesek ezeket, és már is rendezzük majd az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani az elhangzott kérdésekre válaszképpen. Szívesen egyeztetek önökkel személyesen, illetve a részleteket tekintve. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a második kérdéskörre a Juri szakbizottság koordinátorának, Zvievka úrkapelsőnek szót négy percre. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, csodálom összefogottságát és pontosságát, hogy ennyire rövid idő alatt összefoglalja a dolgok lényegét. Elsősorban két megjegyzésem lenne. Cecilia Wikström már említette, hogy az erős unió felépítése alapja az erős közös elvekkel, hogy legyenek. Tehát közös európai jogi kultúrát szeretnénk felépíteni. Erről beszélgettünk, erről szólt az eszmecsere már egy jó ideje a szakbizottságunkban. A bíróság határozatait, tehát főleg kereskedelmi tekintetben nagyon jó megoldásokat jelentettek. Ebben a tekintetben a határozatokat a tagállamoknak pedig át kell ültetni a honi jogrendszerükben. Júniusban a tanács pedig eh, felszólította a tagállamokat arra, hogy eh, erősítsék fáradozásaikat, főleg abban a tekintetben, hogy intenzívebb eszmecserét folytassanak azon jogeszközök tekintetében, amelyek hozzáférhetőek most az európai polgárok és vállalatok számára. Most fogalmazom meg a kérdésemet, milyen lépéseket tervez, hogy er-, erősítse ezeket az eszközöket, milyen elképzelései vannak, hogy jobban hozzáférhessenek ezekhez az eszközökhöz a vállalatok. A bírósági határozatokat pedig a tagállamoknak át kell ültetniük. Ehhez pedig szükséges a bizalom is. Azonban továbbképzést is kell szervezni a bírák, az ügyészek számára és az igazságszolgáltatásban dolgozók számára. Két éve az Európai Bizottság elfogadott egy kísérleti projektet, nem vagyunk túl elégedettek ezzel. Szeretném megkérdezni, hogy ebben a tekintetben mik az elképzelései, milyen intézkedésekkel lehetne erősíteni itt az együttműködést. És még egy megjegyzés. Tehát itt az európai adásvételi jogra kérdeznék rá. Három éve, 2011. júliusában kezdtünk el dolgozni azon, hogy legyen egy opcionális jogi keret az európai adásvételi jog számára. A parlamentben elég jól haladt ez a munka, azonban sajnos a tanácsban ez a kép már nem ennyire rózsás. Leiner úr és Berlingver úr voltak a jelentéstevők, azonban most újabb előadók is lesznek. A kérdésem a következő, támogatja-e lépéseiket, támogatja-e tevékenységüket, remélem, hogy sikeres lesz, támogatja ezt az opcionális jogi eszközt az európai adásvételen belül? Thank you. Uh, Köszönöm. Kechner asszony, három és fél percben. Köszönöm. Üdvözlöm. Reichert asszony, mivel csak korlátozott idő, ideje és időnk van, azokra a témákra koncentrálnék, amelyek a legfontosabbak számunkra. Tehát olyan témákra, amelyek jelenleg folyamatban levő ügyek. Ezekről kérdeznék. Először is egy olyan témadossziét vetnék fel, ami az állampolgárok számára fontos, és a, az állampolgárokhoz közeli jogi ügyek, ez pedig bizonyos közokmányok elfogadásának egyszerűsítése az Európai Unióban. Ő, mint biztos jelölt, biztosan tudja, hogy a parlamentben első olvasatban nagy üdvözölte a bizottság vonatkozó javaslatát, az okmányok elfogadásának egyszerűsítéséről. Mi több ki is bővítette a parlament a maga részéről ezt. Reding biztos asszony is koncentrált erre a témára. Kérdésem az tehát, a, a fordítások, a hiteles fordítások költségének terhét megfordítani lehet-e, és a ö, e, rendezés hatáskörét hogyan lehetne kedvező módon határozni? Aztán a, a civil státuszt, a civil ö, jogállást illető dokumentumok kezelése, fordítása, elfogadása ügyében mit terveznek. Aztán Cefka úr kérdéséhez kapcsolódnék az európai értékesítési eldesi törvény ügyében. Az olasz elnökség egyik prioritása ez. A kérdésem az, ön mit tehet, mint biztos jelölt most? Mit tenne konkrétan ebben a témadosszéban, hogy pontosítsa a téma meghatározását. A harmadik téma ön is említette a bevezetőjében, a ö, fizetésképtelenségi eljárás. A parlament további információs és harmonizációs lépéseket követel, és a munkavállalókra vonatkozó preferenciális jogok erősítését. Ön támogatja ezt a gondolatot, és vajon a, a bizottság javaslatban megjelenik-e ez majd? Végül pedig ez egyik fő téma, egyik zászlós hajó témája Reding asszonynak, a nők a vállalati igazgató tanácsokban a igazgató tanácsokban, a, a tőzsdén szereplő vállalatok körében erre vonatkozó szabályozást. Voltak különbségek a bizottsági javaslat, meg az Európai Parlament vonatkozó döntése, megszavazott döntések között. Az alapvető döntés a két intézmény álláspontja között az volt, hogy töröltük azon vállalatok kivételét, ahol az alul képviselt nemű ö, dolgozók vagy vezetők aránya 10% alatt volt a teljes munkavállalói ö, számnak. Ön hogyan áll ehhez hozzá? Az Európai Parlament gondolatát támogatja, vagy a bizottságét? Aztán még egy aspektusa ennek a szankciók, a büntetések kérdése. Az Európai Parlamentnek van egy, egy büntetés listája, ezek között szerepel például a, a közbeszerzési tenderekről való kizárás, való fenyegetés. Ön mindezt, mint biztos jelölt, hogyan látja? És végül ön hogyan látja, hogy azt a tényt, hogy a tanács intenzívebbé váltak a tárgyalások azon államokban, ahol semlegesen kezelik ezeket a kérdéseket. Tehát hogyan lehetne ezt az ügyet továbbvinni jó értelemben, és végül lezárni pozitív eredménye, ne csak egy javaslat legyen, hanem kézzelfogható eredményeket is hozzon. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Karim úr, a konzervatív frakció részéről másfél percben. Azt mondjam, üdvözlöm az Európai Parlamentben nagyon rövid időre venni át a, a posztját, tehát nagyon kulcsfontosságú időben. Az Európai Unió nagyon kényes helyzetben van, és az, az állampolgárok a növekedést várják tőlünk, és át kell hidalnunk azt a, a szakadékot, amely közöttünk és az állampolgárok között. Tehát ön a nemzeti parlamentekkel hogyan tervezi a jövőbeli kapcsolódást, különösen a szubszidiaritás elvével kapcsolatos ellenállását tekintve az önelődjének, különösen az Európai Közvádló Intézménye tekintetében. Ön osztja-e e ház jogi szakbizottságának a múlt ciklusban alkotott véleményét, és a nemzeti parlamentekkel való párbeszéd javításának fontosságát látja-e, valamint tervezi azon tanulmány megvalósítását, amely a szubszidiási mechanizmus javítását tűzte ki célul. Végül a növekedési napirenddel kapcsolatban tekintettel arra a kapcsolatban a, tém, a koordinátorok által kettő által felvetett témát a közös európai értékesítés törvény ügyében. Én szeretném önt arra sarkalni, hogy nézze végig a vélemények széttartó volt, tehát nem csak a stakeholder érintettek véleményeit megvizsgálva, hanem a tagállami kormányok, vagy az Európai Parlament beli vélemények sokféleségét ezen javaslat hasznosságát illetően. Mivel vannak olyan területek, ahol már a most levő érvényelevő európai jogszabályok, például a fogyasztói jogok, kis igények, amelyek már most is érvényben vannak, és amelyek pozitív hatással lehetnének, azon a fogyasztók és a vállalatok a határon átnyúló műveletének segítségére. Lehet, hogy a bizottság forrásait jobban lehetne elkölteni, mint mint erre vonatkozó témára vonatkozóan. Aztán a szabadalmakkal kapcsolatban ő nem utalt, nem mondott ezekről semmit, ezt észrevettem, holott vannak erre vonatkozó intézkedések, a gyerekcipőben járnak. Hogyan lehet ezeket összekapcsolni? És a gazdasági növekedés szempontjából nagyon fontosak lehetnek. Lehet, hogy most egy befelé tekintő irányt vesznek, ahelyett, hogy kifelé tekintő módon szabályoznák ezeket. For Alde. Kavada úr az ALDE részéről másfél percre. Reichertz asszony, szeretettel köszöntöm Önt. A szakmai hátterét ismerve azt gondolom, hogy megfelelő szakember került a megfelelő eh, funkcióba. Én az alkalmazandó jogszabályokra illetve a házassággal összefüggő jogszabályok együttesére és ezeknek a hatókörére szeretnék kitérni. Ez a parlament számára fontos terület, és a tanács határozata is foglalkozik vele. A magam szakbizottsága korábban igényelte hogy kölcsönösen ismerjék el a megkötött házasságokat, mert vannak itt még hiányok, amennyiben más országba költöznek a házastársak, és a gyermekek jogállása nem minden esetben rendezett. Öntől azt szeretném megkérdezni, hogy a működése során ennek nagy fontosságot tulajdonít és vállalja-e, hogy elősegíti ezeknek a jogszabályoknak az érvényesülését, hogy végre megtörténjen, aminek le kell zajlani a tagállamokban ennek érdekében. Egy kicsit más témára is felhívnám a figyelmet. Számomra nagyon-nagyon fontosnak tűnik, hogy az alapjogi karta rendelkezéseit nem alkalmazó tagállamokat ne csak kioktassuk, leszídjuk, hanem szankcionáljuk. Eddig a kritika szankciók nélkül volt a gyakorlat. Öntől azt kérdezem, hogy kész-e szankciókat is alkalmazni? Ausztria esetében megtörtént ez, és jótékony hatással járt. Köszönöm. Krizogonosz úr, a GUE részéről másfél percben kapja meg a szót. Okay, not present. Nincs itt? Hautala asszony másfél percre a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Reichertz asszony, két kérdésem lenne önhöz. Az egyik eh, a közvetítés a békéltető bíráskodásról szólna, és ez nagyon fontos lenne a TTIP tekintetében, hiszen eh, itt eh, jó lenne a befektetői vitákat egyszerűbben eh, tisztázni. Van egy rendelet, amely már másfél éves. Formálisan kizárná ezt a közvetítést. Azonban mégiscsak bizonytalan helyzetet eredményezett. Egyetért abban, hogy Igazából az állami dominancia, állami bíráskodás dominancia helyett nem lenne jobb a Brüsszel egyben inkább a közvetítést alkalmazni a vitás kérdésekben? Tudjuk, hogy a gyermekek elrablása nagyon tragikus számos család számára. Azonban nem sikerül megakadályozunk ezt a dolgot, állandóan vitázunk. A Európai Tanács azt mondta, hogy itt az 1980-as hágai konvenció nem európai kompetencia, hanem tagállami. Tervezi, hogy ezt a vitát lezárja, és lehetővé teszi, hogy az Európai Unió is kompetenciát kap a nemzetközi gyermekrablások megakadályozásában. Köszönöm szépen! Jean Bergeron egy és fél percre. Seems to be, uh, not... Úgy tűnik, hogy nincs itt. Akkor a Juri kérdéseire megkérem Reichertz asszonyt, hogy válaszoljon. Bueno, pues parece ser que tomamos ya la palabra la comisión. Szeretném magamhoz ragadni a szót. Úgy néz ki, hogy már a FAM szakbizottság kap szót. Nekünk kellett volna utoljára felszólalnunk, de remélem, hogy az elkövetkezendő ülések során egy kicsit megváltozik majd a sorrend. Tehát a koordinátorok kérdéseinek megválaszolásával, illetve a koordinátorok kérdéseivel kezdjük, tehát a különféle frakciók szólalnak fel. Le Grip asszonya néppárt nevében egy perce van. A prezident... Köszönöm, elnök asszony a szót. Reihertz asszony. Az egyenlőtlen bérhelyzetre szeretnék kitérni 2013. decemberében foglalkozott a parlament azzal, hogy érvényt kell szerezni a női-férfi egyenlőségnek, illetve a fizetések, bérek egyenlőségét is meg kell valósítani. Ugyanakkor ez a gyakorlatban még nem sikerült, tehát továbbra is fennáll a fizetések, bérek közötti különbség. Mi azon álláspontja, és mit fog ön képviselni a maga szakterületén ebben a kérdésben? 2013 márciusban született egy bizottsági javaslat, illetve elnézést idei a javaslat valójában, idén márciusi. Meg kell határozni egyértelműen a fogalmakat. Az egyenlő értékű munka, európai szinten az, amire törekszünk, és ebben kellene előrelépni. Figyelembe véve a munkavállalók mozgási szabadságát is. Tehát ez a számomra fontos téma, az egyenlő bérek célkitűzése. Mennyiben szeretne hozzájárulni a női esélyegyenlőség kiteljesedéséhez. Köszönöm szépen. Eh. Köszönöm, Madame Legrip. Köszönöm, Legrip asszony. Az SND frakció részéről Aren asszony a következő. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Bonyolult a feladata. Mert a múltbeli történéseket kell magyarázni, miközben a jövőre készül elhangzott a nők részvétele az igazgatóságokban. Én ezt csak visszhangozni tudom. A másik pedig a anyasági szabadság, illetve a szülői szabadságnak a kérdése. A terhesség során és a szülést követően nagyon fontos biztosítani a megfelelő jogokat, a kérdés az, hogy a vonatkozó irányelv megszüntetése vagy hatályon kívül helyezése nélkül hogyan tudjuk biztosítani az esélyegyenlőséget. És a parlament letette már a e, maga munkáját az asztalra. Úgy gondolom, hogy itt kialakultak az egyszerű, kívánatos megoldások, és a soros orosz elnökséggel együttműködve fontos lenne, hogy érvényt szerezünk az elképzeléseknek. Moretti asszony olasz képviselő, a téma felelőse, és arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ezt a munkát célszerű lenne folytatni, és nem kell előre, előről kezdeni nullát. El grupo ALDE tiene la palabra. Köszönöm az ALDE frakció nevében kapja meg most a szót, Lina asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Asszonyom, üdvözlöm kérdésem. A Parvanova által jegyzett ALDE jelentéshez kapcsolódik, amelyet az előbb ciklus végén fogadtak el. Ezzel, összekap, ezzel kapcsolatban egy jogalkotási kezdeményezéssel jelentést írt a parlament tavaly februárban, amelyben kérte a bizottságtól, hogy terjesszen be jogalkotási javaslatot, támogatva azon tagállamok cselekvéseit, amelyek a nők elleni erőszak ellen lépnek fel. A bizottság nemrégiben válaszolt, így, idézem, ezt nem tekinti helyén valónak, hogy jogalkotási javaslatra ilyen prevenciós intézkedésekről. Mi ezt eh, elég nagy csalódottsággal kértük, mert nem kértünk új javaslat, nem kért új, messzire új intézkedéseket. Ezért kérdem öntől közvetlenül. Egyetért ezzel a bizottsági nyilatkozattal, másodszorban mit tervez annak érdekében tenni, hogy EU szinten is harcoljunk a nők elleni erőszak ellen a jogalkotás eszközeivel. Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt rendkívül fontos kérdést, és most a konzervatív frakciójában van asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, Reichert asszony. A nemzetközi szervezetek, mint az OECD, meg az ENSZ elismeri a gazdasági értékképzését a nőknek, a nem formális munkaerő piacon kívüli értékképzést is. Ez azt jelenti, hogy az anyák, akik 24 órán keresztül, 7 napon keresztül fizetés nélkül, meg szabadságolás nélkül dolgoznak. A munkavállalók következő generációját nevelik fel azzal, hogy gyereket nevelnek. A mostani EU politika alapján a nők ilyen jellegű munkatevékenységét csak akkor ismerik el, hogyha formális munkaszerzésben vannak. Tehát, hogyha csak akkor tekinti a társadalom a, a, a nőt ö, hasznos munkavállalónak, hogyha mondjuk más gyerekét neveli. És a saját gyerekétről gondoskodik, azt nem tekinti a társadalom értékképzésnek. Ön hogy látja ezt az ügyet? Gracias. Eh, ahora en nombre... Köszönöm szépen. A GUE eh, nevében Jörgasszony. Köszönöm szépen. Nagyon sok téma érdekel gue a, a, a szexuális reproduktív jogok, az anyasági szabadság, a nők elleni erőszak és azt a nézetet valljuk szilárdan, hogy a gazdasági és szociális dimenzióit is meg kell jelenteni ezeknek a kérdéseknek, ez nem, nem jelenik meg most tudnilik. Az EU-ban a szegénység női arcú, bevándorló nő vagy idős nő, és a trojka politikái még rontottak ezeken a helyzetekben, ezekben a társadalmakban. Ezért az EU e, nem egyenlőségű stratégiája kell, hogy a nők gazdasági függetlenségét e, javítsa. Van tehát célunk, de nincs cselekvés. Ahogy a bevezetőben mondotta, az Európai Bizottság kollégiális testületként működik. Ön készen áll-e arra, hogy cselekvést indítson a trojka politikáit bírálva, módosítva a nők e, érdekét rontó vagy azt alásó tevékenységeit kritizálva, hiszen valakinek föl kell vállalnia ezt, és mit tesz annak érdekében, hogy gazdasági függetlenséget, egyenlőséget tekintsen az idős gondozásban, gyerekgondozás tekintetében és az Európai Unióban? Muchísimas gracias, ahora en nombre del... Köszönöm szépen. A zöldek részéről Jordi Sebastiának adom meg a szót. Mrs. Reichters, in the next weeks... Reihertz asszony a spanyol kormány a következő hetek során egy új abortusz jogszabályt fog elfogadni, a nők jogaira alapozva. Ez 10-20 évvel ezelőtti helyzetre vezet bennünket vissza. Hogyan látja ön ezt a borzasztó állapotot, illetve hogyan tud változást elérni benne? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy tartott az időkeretet. Jutó képviselő kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Rájhetsz asszonyt, én szeretettel köszöntöm. Olaszországban nagyon alacsony a nők részvétele a munkaerőpiacon. 12%-kal alatta marad az európai átlagnak. 15 és 29 év között kritikus a korosztálynak a helyzete, a fiatal nők, anyák állapota nagyon kedvezőtlen, és romlott is a válság miatt Olaszországban. Azt szeretnénk biztosítani, hogyha a nő munkát vállal, akkor álljon rendelkezésére bölcsőde, akár magán, akár állami konstrukcióban, illetve óvoda. Tehát a kérdésem, hogy mit tesz majd ennek érdekében? A gyermekgondozás hátterét hogyan tudjuk biztosítani? Olaszország déli részén a gyermekek mindössze 9%-a kerül megfelelő bölcsödébe, illetve óvodába. És a csecsemők számára, valamint az anyák munkavállalásához szempontjából ez nagyon fontos. A kérdésem tehát arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság részéről mit fog tenni annak érdekében, hogy a hátrányban lévő része a lakosságnak hozzájusson -e ezekhez a szolgáltatásokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy mindenki tartotta magát az időhöz. Most pedig Reichertz azt, hogy megkapja a lehetőséget, hogy válaszoljon a szakbizottságok kérdésére. Öné a szó. Voilà, merci beaucoup pour euh, toutes ces questions. Köszönöm mindezeket a kérdéseket. Különösen konkrét kérdéseket hallhattunk az európai polgárokat közelről érintő kérdésekről van szó, hiszen férfiak, nők e-, esélyegyenlőségéről esett többek között szó, tehát ezek mindenkit érintenek. A egyenlő bérek ügyében a tanács összehangolja épp az eljárásokat, elképzeléseket, módosítani tervezzük a jogszabályokat, és többségében elfogadta a tanács a parlament javaslatait. Tehát közeledik a megállapodás a tanács keretein belül. Év végéig szeretnénk elérni, hogy konkrét eredményre jussunk. Ez óriási előrelépés lenne. Ami pedig a nyilvános dokumentumokat illeti, a bürokrácia csökkentése, leépítése, ezügyben az Európai Bizottság kidolgozta a határon átnyúló közdokumentumoknak, közératoknak a kezelési rendszerét, elismerésének a kölcsönös kereteit. Alkalmazni kell ezeket az elképzeléseket. Egyelőre az érdekek teljes összehangolása még nem történt meg, de reméljük, hogy a tanács minél hamarabb többséget állít az elgondolások mögé, és akkor ez megvalósulhat. Azt gondolom, hogy a polgárainkat elsősorban a polgári okiratoknak a kölcsönös elismerése, például az élettársi kapcsolatnak a bejegyzett dokumentumának az elismerése a legfontosabb ügy, és ez ügyben gyors előrelépésre számítok. Ami az olasz helyzetet illeti, ezt is nagyon fontosnak tartom, és úgy gondolom, hogy a második olvasatban kialakul majd az egyetértés és a polgárok valós problémának a megoldását segítjük majd ezzel elő. A nők részvétele a vállalatok igazgatóságának a munkájában. Köszönöm szépen, hogy felvetették ezt a fontos kérdést. Reding asszony nagyon komoly munkát végzett ebben a témakörben számos csatát kellett megvívnia, és sikerrel megvalósította ezt a feladatot. Az olasz soros elnökség pedig készen áll, hogy tovább vigye ezeket az ügyeket. A cél az, hogy megállapodásra jussunk, és mindent megteszek a magam mandátuma keretében, hogy előrelépés jöhessen létre. Aztán azokat a cégeket tekintve, ahol a nők kevesebb, mint 10%-át teszik ki a munkavállalóknak. Itt a bizottság bizonyos esetekben mentességet, kivételeket biztosít, de a cél az, hogy minél kevesebb esetben történjen ez. A szankcióknak megvan tehát a lehetőséges megvan a kerete is el kell kerülni az aránytalanságot, de azt gondolom, hogy mindenképpen hathatós intézkedésekre lesz később szükség. A Brüsszel egy rendeletre vonatkozó kérdés. A elnézést kérek, itt közben elfelejtettem, hogy kitette fel, de látom most már, ön volt az. Az exekatúrának az eltörlése szerintem egy alapvető eredmény a bizottság megfontolta a nemzetközi körülményeket, illetve hátteret, nem kapott egyelőre többséget még az álláspontunk. A Brüsszel 1 tartalmaz egy felővizsgálati záradékot, és önnek is szeretném személy szerint megköszönni, hogy elvégezte az ezzel kapcsolatos feladatokat, mert ez nagyon fontos munka. a kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó európai jogszabályoknak a rendszere, értékesítési jogszabályok kerete azt gondolom, hogy alakulóban van, és ez egy konstruktív terület. Az online értékesítés megfelelő szabályozása azért is nagyon fontos, mert nagyon sokakat érint ez, és az új tagállamok számára szintén kiemelt fontosság, fontosságú alakulóban van az erre vonatkozó jogszabálynak a szövege, tartjuk folyamatosan a kapcsolatot az érintettekkel. Nem szabad olyan jogszabályt elfogadni, olyan új rendeletet, amely a fogyasztók védelmét rontaná, csökkenteni. Tehát úgy gondolom, hogy itt megvannak a határozott elveink, elvárásaink, ezeket kell érvényesíteni. Aztán a jogállamiság Többen érintették ezt, az alapjogokra utalva például. Azt gondolom, hogy a demokrácia alapjáról, az unió alapjáról van szó. És nagyon helyes, hogy ezt kiemelten kezeljük. Számos problémával találkozhatunk az utóbbi időben, hát több tagállamban. A bizottság közleményt is adott ki. A Barozó biztos úr a hetes cikk atombomba rendelkezéseire is felhívta a figyelmet, valóban atombombaként hatnának alkalmazás esetén ezek a rendelkezések. A célunk az, hogy átláthatóan érvényesüljenek ezek a jogállamisági illetve a alapjogi szempontok a tagállamokban. Megvan erre a megfelelő eljárás, ezt kell érvényesíteni, és amennyiben ismétlődnek a problémák, akkor a következmények bekövetkeznek. Aztán az ítéletek kölcsönös elismerése. A polgári ítéletek esetén többször elhangzott már az az elvárás, hogy a jogbiztonságot növelni kell e tekintetben európai szinten, és ez számos feladatot jelent. Az Európai Bizottság elképzelése az, hogy folytatni kell ezt a munkát, én is ezt tervezem, tehát a felek polgári eljárásban való jogait érvényesíteni kell, és jelen pillanatban ez nem történik meg maradéktalanul. Az európai e-justice hálózat többek között foglalkozik ezzel. Ez az egyik olyan fórum, és a iménti kérdése ennyiben szerettek, szerettem volna visszatérni. Tehát az a célunk, hogy a jogalkalmazók felkészülését biztosítsuk, hatékonyabb továbbképzésben részesítsük őket. És itt is nagyon lényegesnek tartom az átláthatóságot, valamint az átültetésnek a következetességét. Kávádám képviselő kérdésére kitérve, ami a házassággal, illetve az anyasági, apasági jogokkal kapcsolatos ügyeket illeti. Ezt is kulcsfontosságúnak tartom, és nincs még egységes keret, tartani kell a kapcsolatot az érintettekkel, tehát nem szabad egyébként ketté választani a anyaság, illetve szülői kérdésköröket, és taktikus szempontból is azt gondolom, hogy a kettőt egyben kell tartani. Ez a tanács illetékességébe tartozik. Az elnökségi trió feladatköre konkrétan. Az olasz soros elnökség etéren is vállalta, hogy viszi ezt a kérdéskört, illetve az utolsó akadályokat is elhárítja az előrelépés útjából technikai feladatokról van főképpen szó egyébként. Tehát azt gondolom, hogy ez halad előre maga útján. A gyermekek örökbefogadása szintén része ennek a kérdéskörnek. Jelen pillanatban erre nincsen egységes szabályozás. A hágai, rendet, hágai egyezmény vonatkozik rá, ahogyan hallhattuk is. Az örökbefogadási eljárásnak az elismerése az a feladat, amit meg kell valósítani. Kávada úr is erre hívta fel a figyelmet. Tehát vannak olyan tagállamok, amelyek elismerik az örökbefogadást, más tagállamok pedig nem tekintik érvényesnek. Ez a probléma. És készültek erről tanulmányok, és fontosnak tartom, hogy a magam részéről hozzájáruljak ennek a területnek a feltárásához. Az elképzelésem egyébként az, hogy az örökbefogadás kölcsönös elismertetését fel kell gyorsítani. Tehát legyen egy egységes rendszer, amely európai szinten biztosítja az örökbefogadás elismerését. Elnézést, nézem a jegyzeteimet. A nők egyenlő bérezését illetően. Ez a Nőjogi Bizottság egyik kiemelt témaköre. Azt gondolom, hogy ez minden nő alapvető érdeke, és ennek érvényt kell szerezni. Ellen kell állni az érdekcsoportok nyomásának. Az Európai Bizottság elkötelezett és 2015-ben fogjuk majd megvizsgálni, hogy a területről készült tanulmányok mit mutatnak, hogy állunk. A nők elleni erőszak témakörére térnék még ki. A szerződések őreként a bizottság illetékességébe tartozik ez a terület. Elméletileg létrejött az egységes jogszabályi keret, de alkalmazni kell. Kell-e irányelvet készíteni, elfogadni a nők elleni erőszak ügyében. Garcia Perez asszony hívta erre fel a figyelmet. Nyomon kell követni az ügyek alakulását, és a büntetőjogi helyzetet illetően el kell gondolkodnunk közösen a jogalap témakörén. Mert a jogalap az alapvető probléma, amit rendezni kell. Kicsikét nehézkes egyelőre ez a terület. Elnök asszony, az ön szakbizottsága többek között a letéteményese annak, hogy erre megoldás szülessen. Aztán a anyaság, illetve szülői szabadság ezzel kapcsolatban. Juncker úr is kifejtette már az álláspontját, és én csak arra szorítkoznék, ami az utóbbi napokban nem szerepelt a különböző állásfoglalásokban. Megvan erre a kidolgozott eljárás, csak nem léptünk előre az alkalmazást tekintve az olasz soros elnökség ambíciói keretében azt is kitűzte célként, hogy ezt a területet szintén vizsgálattárgyává teszi. Azt gondolom, hogy az irányelvi javaslat a tanács elé kerülhet, amennyiben erre nyitott a tanács, és egyelőre úgy tűnik, hogy nyitott. Tehát Az olasz kollégák és a tagállamok összessége dönthetnek majd erről. Ennyit szerettem volna, elnök úr, egészen röviden, gyorsan válaszként elmondani, és remélem, hogy sikerült a kérdések többségére választ adnom, kitérnem rájuk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm szépen a libe kérdésére. Még egy választ vártunk, igen, az alapjogokról, de nagyon jól bevonta ezt a kérdést a válaszaiba. A Juri, a FAM és a Libe nevében szeretnénk megköszönni válaszait, amelyeket adott a háromszakbizottság kérdéseire. Ez tényleg egy köztes helyzet, amelyben van tehát nagyon szépen köszönjük mind a három bizottság nevében. Gondolom, hogy nem szeretne most egy végkövetkeztetést, egy utolsó nyilatkozatot tenni. Igazából más tisztem nincs, mint hogy megköszönjem. Szeretném megköszönni mindhárom szakbizottság koordinátorainak a kérdéseket. Szeretném a szakbizottságok tagjainak is megköszönni hogy itt voltak, hiszen ez egy kivételes helyzet, nem fogjuk megismételni ezt, tehát a biztos jelöltek megkérdezése a szokásos mederben zajlik majd, tehát hosszabb lesz. Most pedig szeretnék megkérni a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a teremben, hogy kiértékeljük a helyzetet. Szeretném a tagoknak megköszönni, hogy itt voltak. Köszönöm szépen!